hogy egy olyan tárgyalási folyamat végén jött létre az megállapodás, amelyet a, a, a együttműködés szellem határozott meg. Köszönöm, lezártuk a vitát, holnap 12 órakor szavazunk. Kedves hölgyeim és uraim, kedves kollégák, a következő napi rendi pont Filip Kacsmarek jelentése, a külső segítségnyújtás irányításának bizottság általi átruházása a központi részlegekről a külképviseletekre. Köszönöm szépen! Tisztelt elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! A jelentés, amelyen ma foglalkozunk, arról szól, hogy hogyan történik a külső segítségnyújtás átruházása. Arról van szó, hogy az irányítás központját a brüsszeli központtól kihelyezik az Európai Uniós delegációkhoz, amely delegációk a kedvezményezett országokban találhatóak. A hosszú távú célkitűzések nagyobb hatékonyságot, gyorsabb végrehajtást biztosítanak, illetve jobb pénzügyi irányítási lehetőségeket. Éppen ezért a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságot bevonták ebbe a jelentésbe. Nagyon fontos a segítségnyújtás minőségének javítása. Abban biztos vagyok, hogy önök is egyetértenek azzal, hogy az átruházás megközelítése sok előnyel jár majd. A döntéseket a kedvezményezettekhez közelebb hoznak, az operatív szempont is kiemeltebb szerepet játszik, illetve nagyon jó lesz a harmonizáció és a koordináció a különböző donorok között. Ez a megközelítés garantálni fogja majd az elszámoltathatóságot is, mert mi helyi szinten történik ezt. Hogy mondjam, hogy az átruházás persze, ez a delegálás nem fog minden problémát megoldani. Meg kell nézni újabb feladatokat, amelyek felmerülnek, hogy jobban garantáljuk a segítségnyújtás hatékonyságát. A segítségnyújtás, amelyet a decentralizált módon valósítanak meg, nagyon széles kört foglal át. Ez túl széles ez a kör. Éppen ezért a tagállamok, a bizottság és a kedvezményezett államok között javítani kell a koordinációt. Nagyobb összehangoltságra van szükség, jobb feladat megosztása, azokra a területekre kell jobban összpontosítani, ahol versenyelőre rendelkezik az Európai Unió. Az európai többletérték kiemelése nagyon fontos, így lehet a hatékonyságot növelni. A delegálás csökkenti a tranzakciós költségeket is a segítségnyújtással kapcsolatban. Ez jó dolog, de hát nem ez az egyetlen módszer, amelyet alkalmazhatunk a költségcsökkentésre. Más módszerek a költségvetési támogatást is jelentik, amelyek nagyobb mértékben összpontosítanak azokra az igényekre, amelyek felmerülnek a kedvezményezett országok részéről. Azt hiszem, hogy vannak más témák is, amelyek fontosak lehetnek. Az elmúlt években láttuk, hogy a delegációs munkatársak csoportjait is átalakították. Nagyon sok alkalmazott politikai és kereskedelmi kérdésekkel foglalkozik. Éppen ezért kérjük a bizottságtól azt, hogy tehát garantálja a bizottság azt, hogy minden funkciót megfelelően ellátnak. Tehát hogy az alkalmazottak munka köré leírását is pontosítani kell. Nagyon nagy a fluktuáció. A fluktuáció persze károsan hat az intézményi emlékezetre, kollektív emlékezetre. Vannak ugye kontaktpontok, amelyek elősegítik a különböző tevékenységek koherenciáját annak érdekében, hogy meg lehessen nézni, hogy az egyes kedvezményezett országok szempontjából milyen munkát végeznek. Az Európai Unió pénzügyi eszközei, az Európai Fejlesztési Alap nagyon mértékben kell összpontosítson a szegénység csökkentésére, illetve, ha úgy tetszik, meg kell szüntetni a szegénységet. A 208-as Lisszaboni szerződésbeli cikkeiben szerepel ez a fő célkitűzés, a szegénység elleni küzdelem. Ki kell emelni azt is, hogy a jelenlegi válságot nem szabad senkinek sem arra felhasználni, hogy sokkal inkább a többet a kevesebbét megközelítést valósítsák meg, mert ez azt jelenteni, hogy a delegációknál kevesebben dolgoznának. Kérem, hogy támogassák ezt a jelentést, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bemutatót, és most megnyitom a spontán felszólalók listáját. Basescu asszony először. Raportul prezentat acum susține modificările. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, azt gondolom ez egy nagyon jó jelentés, és támogatja az intézmények közötti változásokat a Lisszaboni szerződés következtében fontos szerepet kap az Európai Külügyi Szolgálat, és ez a központja annak, hogy a fejlesztési politika egy része alsóbb szintre került. A külső segítségnyújtást most már a delegációk menedzselik, és ez közvetlen kapcsolatot jelent a helyi lakossággal. Azok, akik a delegációkban dolgoznak, megfelelő tréninget kell, hogy kapjanak, mert így tudják ezeket az alapokat megfelelően kezelni. Ez egy újfajta tevékenység, amelyen meg kell birkózniuk, és éppen ezért a feladat átruházást más feladatokkal is össze kell kapcsolni az ügynökségek feladataival, meg kell határozni a finanszírozási prioritásokat, és hol vannak esetleges átfedések, ezeket is ki kell tudni mutatni. A helyi hatóságok jobban ismerik a környezetet. Köszönöm szépen. Most Ferreira kollega következik. Nagyon szépen köszönöm a szót, köszönöm a szót és nagyon fontos szerepet kap a fejlesztési segély. Nagyon sok kérdés függ ezzel össze, a menedzsmenttel mennyire központosított, mennyire nem. A raportőr helyesen mondta, hogy megfelelő konzisztenciát kell biztosítani a szektorális politikák és a fejlesztési segélyben meghatározott célok között Éppen ezért a, megfelelően kell a kötelezettségvállalásokat is meghatározni és megvalósítani. Az Európai Uniónak ezen a területen támogatóan kell fellépni, és nem szabad semmit senkire rákényszeríteni, hanem a kérdéses, a kedvezményezett nép érdekeit kell szem előtt tartani a fejlesztési segélyt az teljes mértékben fejlesztésre kell fordítani, és a meglévő potenciálok kihasználására, nem pedig bizonyos tendenciák kierőszakolására, ami sok esetben megtörténik és ez nem segíti elő a fejlődést. Köszönöm szépen, és most megadom a szót a biztos úrnak, Lewandowski úrnak. Elnök úr, Kedves kollégák, üdvözöljük Kocsmerek kollega jelentését, és persze a számvevőszék jelentését is, amely azt mutatja meg, hogy a külső segítségnyújtás decentralizálása pozitív eredményekre vezet, és úgy gondoljuk, jobban, gyorsabban és a haszonélvezőkhöz közelebb lehet így menedzselni a segítésnyújtást. Persze itt eh, fontos, hogy a jövő struktúrájának kialakításában a parlamenttel is együttműködjünk. Elkötelezettek vagyunk annak érdekében, hogy a számvevőszék jelentésében megfogalmazottak és a kocsmerek jelentésben megfogalmazottak szellemében lépjünk tovább. Többet kell tennünk annak érdekében, hogy a segélyek, a segítségnyújtás hatását is mérni tudjuk, és az emberi erőforrást valóban akkor kell koncentrálni, amikor valós igények jelentkeznek. Erre például az afrikai delegációkban. Ami pedig az összmennyiséget, a forgalmat illeti, 40% a munkatársainknak szerződéses munkatársak, három éves szerződéssel. Hogyha megnövelnénk ezen szerződéses munkatársak számát, akkor komoly problémával néznénk szemben. Éppen ezért így igyekszünk a bizottság székhelyéről a delegációkba eljuttatni a szerződéseseket, amikor lejárt a szerződésük, és igyekszünk három éves szerződések helyett hat éves szerződéseket kialakítani. A külügyi szolgálat persze egy új szolgálat, nagyon fontos szerepet játszik a jövőben. És a delegáció vezetőkre komoly felelősség hárul, hogy ne csak engedélyező hatóságként működjenek, hanem lényegileg részt vegyenek a projektekben. De persze a költségvetés végrehajtásáért a bizottság felel, és a bizottság teljes egészében beszámolással tartozik a parlamentnek. A decentralizálás tehát egy pozitív fejlemény, és a számvevőszék jelentésében és a kacsmarek jelentésben foglaltakat megfontoljuk azért, hogy még jobban dolgozunk a jövőben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Ezzel le is zártuk a jelentést, holnap 12 órakor szavazunk, és hölgyeim és uraim, most pedig bejelentem, hogy kettő percre felfüggesztjük az ülést.